Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Äh, ich darf Sie herzlich begrüßen zu Szeretettel köszöntöm a kollégákat. Sitzung heute, in der wir den Abschlussbericht von Pervanche Perez Mai ülésünkön Pervans Bereznek egy jelentéséről kell szavaznunk. Mielőtt azonban elkezdjük a szavazást, röviden néhány dolgot előre bocsátanék és Pervasnak is megadom a szót, amennyiben kívánja ezt. A mai napig, a mai nappal sikerült végül is lezárnunk ezt a folyamatot, ami óriási erőfeszítés követelt sok munkatársunktól, elsősorban persze Pervastól, de a koordinátoroktól, a shadowktól és egyes más szakértő kollégáktól. És persze a titkárságtól ezt alá szeretném húzni, mert iszonyúan sokat dolgoztak, és gyorsan ezzel az anyaggal. Az utóbbi másfél év során keletkezett anyagokat átnéztük, és azt találtuk, hogy nagyon sok értékes anyagot kaptunk, hajtottunk fel, és a nyári szünet előtt még ki akarunk adni egy dokumentációt könyvformában azokból az anyagokból, amelyek alapján ez a jelentés íródott. Ez július közepéig várhatóan kijön, legkésőbb július végéig, és ebben a legfontosabb általunk létrehozott dokumentumok, illetve az azok alapjául szolgálóak ö, fognak megjelenni, sőt, talán DVD formátumban is kinyomtatjuk. Ebben a könyvben a bizottság tagjainak fotói is szerepelnének majd, ezért azt kérem a kollégáktól, hogy a szavazás után 10 percre maradjanak még itt, mert a parlament fotósa ide fog jönni, és a bizottság tagjairól, a vendégeinkről nem, elnézést kérek tőlük, kizárólag a bizottság tagjairól fotót készítenek majd. És végül, de nem utolsó sorban, a jelentés plenárison történő megszavazása előtt még, egy kicsit halkabban, a munkánkat kicsengetjük, úgymond, azáltal, hogy Strasbourgban egy fogadást rendezünk, ahol enni-inni lehet majd. Ez valószínűleg a júliusi Strasburgi hét szerdáján valósul majd meg, mondjuk olyan 5 óra környékén, de ez még nem végleges, mert hogy ugye kedden lesz a vita az anyagról és sütörtökön a szavazás, de ezt mondom, még nem mondhatom biztosan, majd a e-mailben köröztetjük a végleges időpontot. Ennyit tehát előzetesen. Most pedig Pervast kérem, hogy röviden mondjon el még valamit az anyagról, amit szükségesnek tart. Merci beaucoup, monsieur euh, président. Comme vous, je voudrais euh, remercier euh, l'ensemble des collègues qui ont contribué. Köszönöm. Másfél év munkát szeretnék megköszönni a kollégáknak, hiszen ennyi időbe telt, mire elkészült a második jelentésünk. Mr. Kamez. Az első jelentés után érkeztek módosítók, majd meglátjuk a szavazás során, hogy hogy alakul a második jelentésünk, de bizakodó vagyok. Nem szeretnék visszatérni minden felvetett kérdésre, hanem a szavazást szeretném zökkenőmentesebbé tenni, ehhez három megjegyzést fűznék. Először is a titkárságot arra kérem, hogy a szöveget ne köröztesse mai szavazás követően, mert át kell fésülni aprólékosan még ezt a szöveget a kollégákkal, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem marad semmi. Benne átfedések, kétszer nem szerepel semmi, finomítani a megfogalmazáson, anélkül persze, hogy a szöveg értelmén változtatnánk, de könnyen előfordulhat, hogy itt-ott apró javításokat, módosításokat kell eszközölnünk. Szeretnénk éppen ezért, hogyha ezen a ebben a munkában minden frakció részt venne, elnézést, hogy még ilyen további munkát um, robok rájuk, de hát egy tavaszi nagy takarításra még szükség van. A 17-es és a 48-as módosítóval kapcsolatban a szavazólista nem tükrözi azt, amiről szavaznunk kell. A 17-es bekezdés. Ha a kompromisszumos szöveget veszük alapul, ahogy azt mindenki meg is kapta, tehát abban a formájában, ahogy azt kiosztottuk, Tehát a 17-es módosítóról, bekezdésről szavazunk, és az önök előtt fekvő szövegben a BA, a 17BA és a 17-es bekezdés egészen is benne van. Excusez-moi, je. Elnézést mondja a asszony, kicsit még át kell gondolnom, hogy hogy is van ez. Voilà. Ce qui signifie que le euh, 17B ne figure dans aucune de... 17B bekezdés semmilyen szavazólistán nem szerepel, ezért egy külön szavazást kell bevezetnünk valahova a 17B-ről. Remélem, hogy így már tisztább, elnök úr. Ami a 48A bekezdést illeti, nos, a 48B-vel kapcsolatban is kell valamit kezdenünk. A szavazó listában ugyanis a 421-es módosító úgy szerepel, mint a 48B bekezdésre terjed neki. A szövegben 421-es módosító, tehát így a szavazó listán 48B, ezért a 48-át, hogyha elfogadjuk, akkor a 48B-t is, hogyha mindenki egyetért. Egy pillanat, elnök úr, még nem fejeztem be teljesen. Visszatérve a szavazólistára, amelyet a kollégák megkaptak. A koordinátorok megegyezése alapján eh, egy részenkénti szavazást vettünk be az egyik módosítóra, de ezek már máshol is szerepelnek. A 126-os módosítóról van szó, amely a 29D bekezdésben explicite szerepel már. Ah Il s'agit de l'amendement 227. Tehát a 227-es Pascal Confran féle módosító is például a 27B új bekezdésben már szerepel. A 313-as Garcia Margallo úr módosítója pedig egyértelműen, ezt egyértelműen lefedi a 37C új, 27C új javítja magát a tolmács. Sergio Cofferati 421-es módosítója pedig a 48B bekezdést már lefedi ezt tehát. A 14-es kanfán féle rá vonatkozzon, pedig legalábbis az első, ami az első részét illeti, a DA új bekezdés már lefedi ezt. Ezek tehát az alapvető megjegyzéseim a szavazó listával kapcsolatban. Van még egy utolsó hozzáfűzni valom, ami pedig tartalommal kapcsolatos. Az a kompromisszum, amely 20-21-es bekezdésekre terjed ki. Köszönöm ott már Kárásznak azt a kiváló együttműködést, amit tanúsított az elmúlt hetekben, napokban. Sokat javított a szövegen, ezért az előttünk fekvő szöveg mindenki számára elfogadható kell, hogy legyen. Ugyanakkor a G20-akra történő hivatkozás a jelen, szöveg jelenlegi formájában nem szerepel. Ezért azt javaslom, hogy az új 20-as számot viselő bekezdés a következőt mondja. Tehát csak a közepét olvasom fel. amelyre a tegnap megállapított kompromisszum kiterjed. A Bretton woods intézmények integrációjára szólít fel, és a globális gazdasági kormányzási struktúrákére, beleértve a G20-akat, a G20-nak az ENSZ rendszerével történő integrálását. Colleagues, uh, let me just uh, brief... Kedves kollégák, a elnökként először is hagyragáljak a pervans által elmondottakra. A nyelvi módosításokat uh, valóban ezekre szükség vannak érdekében, hogy angol nyelvi szempontból is értékelhető, jól megfogalmazott szöveget fogadjunk el, és kérdőjelek nem maradjanak. Ugyanakkor roppant fontos, hogy csak nyelvi, mindenki számára elfogadható nyelvi módosításokra szorítkozunk, tehát egy angol anyanyelvű által is hasznosnak ítélt nyelvi módosításokra szorítkozunk, nehogy valaki is úgy gondolja, hogy a tartalmat, a szöveg értelmeit változtatjuk meg. Ez az első megjegyzésem. Második megjegyzésem, ami a 17b-t illeti, permans, erről szavazni fogunk, mert ez a csomag része. Tehát erről mindenképpen szöveg, szavazni fogunk, ezzel nem is kell foglalkoznunk. Az egyetlen fennmaradó kérdés, sőt, a két fennmaradó kérdés a következő az a körülbelül 30 módosító, amelyre vonatkozóan külön szavazást kértek a benyújtóik, ez egyébként a végén szerepel a listának, és Pervans azt mondta, hogy ezek közül sok, ha nem is minden, eh, a kompromisszumos módosítók által le van fedve. Én nem bánom akkor sem, hogyha szavazzunk róluk, könnyen végigfutunk rajtuk, a koordinátorok már úgyis megállapodtak, a politikai frakciók képviselői megállapodtak már úgyis egymás között. Szerintem pervans egész egyszerűen ne fogadjuk el, nem hiszem, hogy ez különösebb problémát okozna, nem marad tehát más kérdés, tehát a G20-as bekezdés átfogalmazása a globális gazdasági kormányzási egységi válik-e az ENSZ keretén belül, szerintem hagyhatjuk a szöveget, ahogy most van, hiszen az előttünk fekvő szöveget az előadók, az előadók, a koordinátorok, a titkárság már ezerszer átrágta. Meg se tudom számolni, hányszor ültünk már éjszakában nyúlóan a szöveg fölött tanakodva. Vote. And is, may I, may I ask... That's Szavazzunk. Ki támogatja azt, hogy a jelenlegi szövegről alapján szavazzunk? Tehát ki támogatja, hogy a jelenlegi szöveg alapján szavazzunk? Kezeket fel. Azt hiszem egyértelmű többségről beszélhetünk, akkor az, ez alapján szavazunk. Ügyrendi kérdésben, Beres asszony. Euh, mikro, mikro. Euh, Elnök úr, értem, hogy euh, Mindenkinek van más dolga, de mégis eljöttek szavazni a mai ülésen. Egy eh, ideiglenes bizottság munkájának a végén járunk. Egy olyan bizottság munkájának a végén, amely a válsága foglalkozik roppant fontos kérdéssel, és a G20-szak kérdése eh, roppant fontos, hiszen komoly tárgyalások folytak. A tárgyalások során végig, csak végig futottunk ezen. Karasz úrnak most adta meg ezt a szobeli módosítót, azt mondja, hogy ezzel nem lesz szerinte gond, hogy ha nem veszük be ezt a szobeli módosítót, akkor egy globális gazdasági irányításról, kormányzásról beszélünk, az ENSZ keretébe való integrálásról, anélkül, hogy a G20-ra konkrétan utalnánk. Wenn ich, Ottmar, können wir nicht beim Korrigendum Nummer 20 die äh, G20 speciális. A 20-as kezdődően a 20-as bekezdés új verzióját äh, megnézhetnénk még egyszer? Én, én ezt el tudom fogadni, hogy van. Szerinted? Nem hallottuk a választ. Kedves kollégák! Ole, tiéd a szó. A g való hivatkozás még benne van a szövegben, nem ebben,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 a szavazólista végén ott van a 20-as bekezése vonatkozó új kompromisszum, de ezt valóban a G20-akra való hivatkozás nélkül írtuk ide. Ez a 14. oldalon található. Ez a korrigendum 2.20-as pontja, nem de bár? Vagy 20-as pontja? No, but it's easier to okay. do it here. Yeah. Proposal. I. Herr Vorsitzender, wir haben, ich möchte jetzt hier nicht Schuld zuweisen und das. Nem akarok vádaskodni, és nem akarom a káoszt erősíteni. Tény, hogy múlt héten nyugalomban megbeszéltünk mindent, kialakítottuk a módosítók benyújtási határidejét, a titkárság pedig a frakciók és a bizottság javaslatai alapján készítette el a listát. Nyilván maradtak még nehéz pontok, de születtek kompromisszumok is. Minden, ami ezen a szavazó listán kívül van, és valaki szerint hiányzik, azt még utólag is be lehet nyújtani a plenáris elé. A 20-as pontról pedig annyit kell elmondani, hogy a világ gazdasági világtanács helyett globális gazdasági irányítást szeretnénk. Ez benne van a szövegben, a G20-ak gyakorlatilag kiépülőben vannak egy globális gazdasági kormányjá, ez volt az alapgondolat, tehát csak a tényeket szögezzük le, hogy a g 20 ak fejlődése ebbe az irányba mutat. A jelenlegi megfogalmazásban itt ez nincs benne, csak a végén a szövegben. Ha valaki mégis ezen módosítani akar, azt a plenárison még megteheti, egyébként semmi érdemi módon nem változtatja meg majd a szöveget ez. Egyetlen nyitott kérdés van még csak, hogy a 17b új változata valóban még hiányzik a szavazólistáról, és mivel ezt blokkosan kell megszavazni, erről külön kell előtte beszélnünk majd. Ez a lényeg. So, also, dann kommen wir jetzt endlich zur Abstimmung. Wir machen... Akkor elkezdjük a szavazást. Először próbaszavazást tartunk, hogy mindenkinek működik-e a szavazókártyája, illetve hogy megfelelő számú szavazó van-e jelen a frakcióktól. Megnyitom a próbaszavazást, mindenki szavazzon. Kinek nincs itt a szavazókártyája, csak hogy tudjuk előre. Svoboda kollégának nincs akkor önt mindig hozzászámoljuk majd. Lezárom a szavazást. Okay. Ich würde vorschlagen, wir stimmen normalerweise durch Handzeichen ab. Wenn wir Alaphelyzetben kézzel szavazunk, ha gond vagy nem egyértelmű helyzet adódna, akkor elektronikusan is szavazunk majd. Működik a rendszer. Először is a kompromisszumos csomagról szavazunk, amely a legelején áll a szövegnek, ezután meg majd a 17B-ről. Az 5A új, ezen belül a korrigendumban erről külön kell szavazni, és a 20-asról is. Ki támogatja azt a blokkot, ami itt az elején látható. A ellenszavazat, tartózkodás, egy tartózkodás. Négyes bekezdés kompromisszuma. Ellen, mellette ellene tartózkodás. Nyolcas paragrafus mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 9b új változat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mell... első rész, 13-as első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. 17A új változat, ezt öt részben fogjuk megszavazni. Első rész, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész, a szabad szó mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan is ellenőrizzük. A 17A harmadik részéről szavazzunk szavazógéppel is. Ez egy szót érint csak, hogy szerepele vagy sem a free szó a szövegben. Lezárom a szavazást, elfogadtuk a harmadik részt, 24-16 arányban. Négyes rész, mellette, ellene, tartózkodás. Kívánják ellenőrizni? Jó, négyesről is szavazunk géppel. Huszonöt 15 arányban elfogadtuk. Utolsó ötödik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es bekezdés részenként szavazunk. A free szó nélkül mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész a free szóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ezt is. Most a 21-es bekezdés belül, vagy korrigendumot kell először megnéznünk, erről szavazunk először. A 21-esre vonatkozó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 Wer ist dafür? Ki ezt a szöveget? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhét C jön. Két részben szavazzuk meg. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 27C második részéről szavazzanak szavazógéppel. 24-17 arányban elfogadtuk. 29D következik, ismét két részben, az essential szóról van itt szó, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene elutasítottuk a második részt. 34-esnek a 4-es bekezdése mellette ellene elfogadtuk. 4 c új változata mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37AA, dupla A, új változat. Három részben szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész a Grey szóra vonatkozik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 37A, 1A új változat mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as, két részben szavazzuk meg, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész els, mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 38-as második részéről géppel is szavazunk. 16-21 arányban elutasítottuk. 41-es. Két bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük csak. Szerintem nem volt egyértelmű. Tizenhat-26 arányban elutasítottuk. Második rész. Most a néppárt alternatívája következik, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Elnézést, javítja magát az elnök. Pervasnak adom meg a szót. Euh, Egyszerűen csak annyit akartam mondani, elnök úr, mert hogy a néppárt szövegéről Szavaztunk itt a... Tehát a bekezdés első részéről van szó. Itt ki kell javítani a szavazás listát a 41A-nál. Tehát a 41A új része az kiesik, okafogyott, mert ugyanarról van szó, nem változik semmi. Tehát így kellene változtatni a szavazólistán. Meinen, äh, uh, uh, tu parles de... Pervanche, te a 41 áról beszélsz most? Le compromis 41A. 41A új változata az kadük. fogyott. Monsieur le Président, ça ne nous interdit pas de voter la deuxième partie. De a második részről, elnök úr, szavazhatunk a 41-es bekezdés második részéről. Monsieur le Président, nous devons donc maintenant voter la deuxième partie du Elnök úr, a második részről szavaznunk kell. Igen, az elnök is ezt mondja. A 41-es második részéről fogunk szavazni. Én is ezt mondom, elnök úr. És az is négy részre tagolódik. Így van. Sie deshalb und dann das und das. Ne? Okay. Also, zweiter Teil. 41-es második része. Mellette. It's okay? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. It's a mandatory szó a tét kitámogatja ezt a szót, ennek a szerepeltetését. Ellene ki van. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Subsequent indicative uh, arrangements mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41A így akkor valóban okafogyott, így a 42-es következik. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as. Mellette ellene, tartózkodás. 43b első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene elfogadtuk. A 44-es bekezdés 3-as bekezdéséről fogunk szavazni mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44 A és B új változatairól egyszerre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk őket. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 48A, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 50-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 50A, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 51-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 51A, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 51-es, B, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 52-es, mellette, együtt az 56-ossal mellette, ellenük, tartózkodásra fogadtuk őket. 57-es bekezdés jön, részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de jó, legyen. Ellenőrizzük. 57-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 25-17 arányban valóban elfogadtuk. Második részről így nem kell szavaznunk. 58-as, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es, két részben mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59B új mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62A új változat. Itt a korrigendumban vonatkozik erre egy új javaslat. Először a korrigendumról kell tehát szavaznunk. Mindenki megkapta a szöveget a 62-esre vonatkozó korrigendumot. Először tehát erről szavazunk, ki támogatja a korrigendumot, ellene tartózkodás elfogadtuk. Így a többi változatról nem kell szavaznunk, rátérhetünk az FB preambulum bekezdés megszavazására mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Szerintem elfogadtuk, de nézzük. FB. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 24-14 arányban elfogadtuk. EB, új változat, preambulum bekezdés, első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most arra a részre térünk rá, amelyről Pervans is beszélt már az elején. Szerintem ezekről nyugodtan szavazhatunk mindegyikről, de Pervans, mondd el még egyszer, amit gondolsz. Nem szeretném, hogyha a 126-os, 127-es, 313-as, 421-es módosítókról szavaznánk, és a 14-esről sem. Szerintem ezekről nem kell szavazni, mert más módosítók lefedik ezeket. Egyes bekezdés 2.6-os része. Nézzük meg a 126-os módosítót, és hasonlítsuk össze a 29-es bekezdés D részéhez, amiről most szavaztunk. Ez csak egy példa. Én tudom, hogy a képviselőknek mindent kétszer kell elmondani, vagyis hát, hogy nekünk mindent kétszer kell, meg, kell isme, kétszer kell megismételni ahhoz, hogy megértsék, de teljesen világos, hogy ezeket a módosítókat már lefettük. Röviden kérném a frakciók koordinátorait, hogy foglaljanak állást ebben az ügyben Például a 127-es belcsi tisztféle javaslattal kapcsolatban van a frakcióknak véleménye. A 127-es belcsi tisztféle módosítóval kapcsolatban. Nem halljuk a választ. A 126-os senki nem akar szólni. Lehet, jó, akkor erről nem szavazunk. Ha senki nem vitatja ezt, akkor erről nem szavazunk, annál jobb. Vagy blog, blogban? Nem, nem, nem, nem lehet, nem lehet, nem lehet blokkosan szavazni. 3.13-as jó módosítóról ott már egy, egyetértesz azzal, hogy ne szavazzunk róla? Nem hallottuk a választ. Ha szükséges, akkor legyen. Sergio Conferati a 421-esről egyetért, hogy ne szavazzunk. És Pascal, mit mond a 14-esről? Jó, arról sem szavazunk. De akkor szavazhatunk az összes többiről egyszerre. Nem egyszerre, külön. 34-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 35-ös mellette, ellene. Tartózkodás nem lehet blokkosan szavazni, nem 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 124-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 Jobb. 127-es mellette, eleme elutasítva. Nem lehet blokkosan szavazni, már ebben megegyeztünk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 274-es, mellette ellene elutasítva 275-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva 300-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva 310 340-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 382-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 395 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 396-os mellette ellen tartózkodás elutasítva, 397-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 398-as mellette ellene elutasítva, 403-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 406-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 421-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 401-es mellette ellene elutasítva, 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most az egész szövegről fogunk szavazni, géppel, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31. Igen, 9 nem szavazat született, ketten tartózkodtak. Pervanos, gratulálunk. Elnézést. Hannes Svobodát még hozzászámítjuk. Gratulálok, Pervons ehhez a nagy többséggel elfogadott anyaghoz. Ale. Thank you. I just would like to... Uh, Köszönöm. Szeretnénk gratulálni az előadónknak, aki nagyon keményen dolgozott, komoly munkát végzett, és természetesen végül uh, támogattuk a jelentést, de az 57-es bekezdés miatt ezt nem könnyű szívvel tettük, mert szerintünk nem releváns. Erről az Európai Unió költségvetésében ilyen témáról beszélni szerintünk nem releváns, de végül mégiscsak megszavaztunk. Elnök úr, mindenkinek köszönöm, akik e másfél év során a mostani konszenzus eléréséhez hozzájárultak, mert e, erre a konszenzusra volt ahhoz szükség, hogy egyáltalán feladatunkat el tudjuk látni. A feladat pedig az volt, hogy nem szabad megadnunk magunkat a korszellemnek, hanem a jövőre vonatkozóan kell alkotnunk, javasolnunk dolgokat. Úgy gondolom, hogy javaslataink némelyike a következő évek során még nem fog megvalósulni, de e, ki kell jelölni az utat a frakciómban a rövid távú és hosszú távú érvelés között nyilván volt egyfajta feszültség, és ami a költségvetés csivonzatát illeti a dolognak, itt a Sure Bizottságban leszögeztük, hogy megfelelő költségvetés időszakra és konkrét összegre van szükség ahhoz, hogy a pénzügyi és politikai unió tovább mélyülhessen. Ezt elő kell készíteni. A bizottságnak a fő feladata az volt, hogy a polgárok felé merje képviselni a nagyívű elképzeléseket, és ne vesszen el a napi problémákban. Az Európai Unió további integrációjára van szükség. Nem volt senkinek könnyű dolga ebben. Nagyon sokféle elképzelés létezik a jövő útjáról, de fontos, és ez sikerült, hogy bizottságunk elvégezze, elvégezte a munkáját, és Európa jövőjét nem hagytuk a napi politika áldozatává válni, hanem meg tudtunk egyezni az integráció fontosságában hosszú távon. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm, elnök úr, én is szerettem volna köszönetet mondani először is Pervásnak, ezért a nagy munkáért, és utána pedig a koordinátor kollégáknak. Nekik is köszönöm a munkát. Azt hiszem, hogy az eredmény az nagyon jó, nagyon fontos, ugyanis most így elérkeztünk ehhez a megoldáshoz, de elnök úr, ehhez az önközleműködés, az önmunkája is kellett. Egy valamit szerettem volna aláhúzni, ez pedig a folytonosság a, a folyamatosság a tervek között, a javaslatok között. Tehát ugye volt egy félidős jelentés, és most itt van ez a lezáró jelentés, és gyakorlatilag természetesen alakult át az egyik a másikba. Gyakorlatilag két évvel ezelőtt kezdtük el együtt a munkát, és végül ennek eredményeképpen itt a végső javaslat, amely az én véleményem szerint valóban nagyon hasznos lesz, nagyon jól fogja segíteni az összes többi szakbizottság munkáját, ők majd aztán ezeket a javaslatokat, amelyeket mi itt megfogalmaztunk, át tudják ültetni kötelező érvényű jogi normákká. És persze a kompromisszokról is szólni kell, ugye a benyújtott módosítók kapcsán kompromisszumok születtek, és ilyen esetben természetes, hogy mindannyiunknak föl kell adni valamit, ami a sajátja, a saját eredeti szándékából egy picit alább kell adni, és így elérkezhetünk egy másik megfogalmazáshoz, amely a lehető legjobb módon egyesíti magába az elvégzett munkát. A kompromisszum az szerintem nem negatív fogalom. Ez inkább azt jelenti, hogy elvégeztük azt a munkát, hogy közösen találjunk egy még jobb megfogalmazást, tovább fejlesszük azt a szöveget, amiből kiindultunk. Úgyhogy szerintem ezért is fontos az a munka, amit itt közösen elvégeztünk, és persze majd a másik, a, a többi szakbizottság is folytonosságot tud biztosítani, meg tudják majd erősíteni azokat a kritériumokat, amiket megerősítettünk itt Pervans jelentésében. De szerintem ez a végpont, ez nagyon fontos, mindenki nagyon elkötelezetten elszántan dolgozott, és nagyon komolyan figyelembe is vettük a különböző politikai érzékeny pontokat egymás között. Köszönöm, Sergio. Végül pedig még egy rövid megjegyzésem és kívánságom lenne, talán a kívánsággal kezdeném. Sok egyeztetést lefolytattunk a nemzeti parlamentjeinkkel is, a tagállamok képviselőivel is, és éreztük ezek során, hogy egyfelől nagy kritika fogalmazódik meg Európával szemben, amely ráadásul még nő is, ugyanakkor az igény is megfogalmazódik, hogy mégiscsak legyen sikeres az Európa projekt. Azt remélem, hogy mi itt, akik a válsággal foglalkoztunk, a jelentés alapján elmondhatjuk magunkról, hogy az európai ügy képviselőjévé váltunk, hazafelé is és a tagállamokkal szemben is elmondhatjuk, hogy igenis miért, hogyan lehet Európa jobb, és, és talán e szöveg alapján meg lehet majd nyerni a tagállami parlamenteket is az ügynek. Ugyanis a tagállami parlamentek segítsége nélkül sok itt megfogalmazott kívánságból nem lesz semmi. Megjegyzés még a szkepticizmussal kapcsolatban, különösen manapság, amikor sokan mondják, hogy Európa megbukott, ezt nem mondom mégsem, hanem mondjuk zsákutcába jutott, akkor mi mégis felemeljük a fejünket, és azt mondjuk, hogy több Európára van szükség. Hans Dietrich Menscher, Genscher, aki nyilván mindenki ismer, korábbi német külügyminiszter, aki az euró létrehozásáért nagyon sokat tett, mint egy két-három héttel ezelőtt cikket jelentetett meg, amelynek azt a címet adta, több Európára van szükség. És a mi jelentésünknek is ez a fő üzenete, több Európára van szükség, és Hans Dietrich Genscher ugyanezt a címet adta három héttel ezelőtt egy Spiegelben megjelent nagy cikkének, <clears throat> és végül is ugyanazokat fogalmazta meg, amit mi részletesebben, analitikusabban kimondunk. Tehát nem szabad, hogy megfélemlíteni hagyjuk magunkat, ha azt mondják egyesek, hogy ti túl sokat akartok, túl messzire nyúltok, nem kell védekeznünk, mi nem jogalkotás bizottság vagyunk, nem arról van szó, hogy jövő héten el akarunk fogadtatni valamit, hanem hosszú távú stratégiához fogalmaztunk meg alapgondolatokat, és köszönöm tényleg mindenkinek, hogy a kompromisszumhoz hozzájárult. Lehet, hogy nem mindenki boldog, de ez a legjobb kompromisszum, ami elérhető volt, és ez mindenkinek az érdeme. Most megyünk fényképezkedni, az ülés belekezdtem. Côté, Kollegen und Kollegen. Kedves kollégák, Pervansnak van joga az elő az jelentés szerzőjeként ahhoz, hogy most szóljon még egy szót. Úgyhogy tied az utolsó szó. Monsieur Président. Elnök úr. a mindenki által végzett munka fontosságára való tekintetel, illetve a munka, a politikai frakciók eh, által végzett eh, munkáról is elmondható, hogy elképesztően jó volt mindenkivel dolgozni. Köszönök tartozom mindenkinek, elsősorban önnek, elnök úr, a koordinátoroknak, az árnyékelőadóknak mindenkinek a kiváló együttműködést. Amikor elkezdtük munkánkat, senki sem tudta, igazán, hogy mennyire is mély a, az a válság, amelyet most megélünk, és a második stádiumban, második szakaszban már mindenki tudta, érezte, hogy volt egy politikai dimenziója is ennek a gazdasági válságnak. Roppant fontos, hogy mi képviselők összefogjunk annak érdekében, hogy az alapító atyák szellemében tovább vigyük ezt a csodálatos uniót, a webdokot nyilván már látták, ami a munkánkon alapul. Egyszerre frusztráló és reális, mert az utolsó mondatokban az szerepel, hogy akkor válnak valósággá ezek a javaslatok, hogyha a tanács és a bizottság ezeket megfogadja. Szerintem ez az előző jelentésben így szerepelt, szerintem ez most is igaz. De a második jelentésünk alapvetően ugyanabban a szellemben készült, mint az első. Az elsőben ugyanis a válságból való kilábalásra kerestük a választ, hogy a kiutat kerestük, most pedig a stratégiát tovább vittük, próbáltuk úgy, hogy eh, anélkül próbáltuk mindezt tenni, hogy bárkinek a eh, anélkül, hogy bárkinek is közbe tennénk, főként nem az Európai Bizottságnak. Persze a nacionalizmus és a populizmus ismét terjedőben van, kezdi felütni a fejét Európában. dolgunk az európai parlamenti képviselőként, hogy a választók érdekeit szolgáljuk, ne a pénzpiacokét. Három évvel azután, hogy a válság kiütött, úgy érzem, hogy nem túl sok minden változott, és akiket, és először a pénzpiacok, pénzpiaci szereplőket mentettük meg, mentették meg, mégis ugyanak akkor az energiaszámla csak nőtt, a közlekedés egyre drágább lett, sokan a szállásukat vesztették el. Ezt hangsúlyoznunk kell. Köszönöm még egyszer, hogy másfél évig együtt dolgoztak vele. Kedves kollégák, azt hallom, hogy a fényképészünk már elment, mert nem tudott tovább várni, más feladata is volt, úgyhogy majd akkor Strasbourgban kell fotózkodnunk, majd ott kell erre összegyűlnünk, úgyhogy nem, visszajön, nem, visszajön. Ha még öt percet tudnak várni a kollégák, akkor addig legalább össze állunk egy fotóra. Jön vissza a fotós.